legelső helyén áll majd a vidéki területekre összpontosító programmal egyetemben. Az EU kérte, hogy legyen egy energia hatékonysági alap. Mi ezt támogatjuk, a, vagyis az alap létrehozását. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Tika úr. Lezárjuk a vitát, a szavazás e témában holnap lesz. Kedves kollégák, a napirend szerint most vitánk lesz Manders úr jelentéséről a textil termékek elnevezése és ehhez kapcsolódó címkézés témában. Kérdezem, hogy itt van-e az előadónk remek. Manders úré a szó négy percre. Köszönöm szépen! elnök úr. Először is köszönetet mondok mindazoknak, akik együttműködtek velem, és remélem, hogy a holnapi szavazás után neki kezdhetünk a munkának, és abban is reménykedek, hogy a parlament egy hangon fog szólni a bizottsághoz és a tanácshoz, az európai fogyasztók érdekében is. Én nagyon remélem, hogy ez így lesz, ez megalapozott remény. Ami a textil termékek címkézését illeti, és eh, a rendelet eh, átalakítását, ez, eh, ehhez a jelenlegi irányelvet használhatjuk fel, és szeretném azt is elmondani, hogy egy kollégám már említette, az irányelv alkalmazásával kapcsolatos ez a munka a különböző szinteken. Én a rendelet mellett voltam mindig is, és reméljük, hogy a bizottság rendeletre vonatkozó javaslatokat fog nekünk tenni. A rendelet célja az, hogy gyorsabban tudjuk piacra dobni az új textil szálakat, Egyébként ez a belső piaci bizottság támogatását élvezi, hiszen a belső piacot szeretné ez a szakbizottság optimálissá tenni minél hamarabb. A jelentésben a ruhaipari termékek címkézésével is foglalkozunk, hiszen ezek is textilipari termékek, és az európai szabványosítás mellett vagyunk. Egyébként ez nem olyan könnyű és gyors tevékenység, ezért kértünk hatásvizsgálatot, és ezért szeretnénk kicsit többet elérni. Lehet, hogy kevesebb információra lenne szükség a textiltermékekről, viszont több információnak kellene rendelkezésre állnia az interneten. Olyan legyen a címkizés, hogy ne kelljen dekódolni napokig az, hogy milyen is az a textil termék, hogyan kell kezelni, Mindez a fogyasztott szolgálja, hasonlóan az élelmiszerekhez. Éppen ezért kértük az Európai Bizottságot arra, hogy egyszerűbb címkék legyenek a textiltermékeken. A fogyasztónak joga van ezekhez az alapinformációkhoz, hiszen joga van tudni azt, hogy mit vásárol. Tudnia kell, hogy honnan jön ez a termék, miből áll, és hozzá kell, hogy férjen ezekhez az információkhoz. Nem szabad ezeket eldugni, eltitkolni, és nem szabad, hogy méltánytalan kereskedelmi gyakorlatot folytassanak. Legyen egyszerű az információ, és hogyha a fogyasztó többet akar tudni, akkor kérésre tudhasson meg többet. Az Európai Bizottság döntse el, hogy mi a legjobb mód arra, hogy a fogyasztók érdekeit szolgáljuk. Előadunk, vagyis én magam javaslatokat is tettem, ez a textiltermékek 85%-ára vonatkozna, egyébként ez a normának, a szabálynak megfelel. Van már egy rendelet, vagy inkább egy irányelv a gyermekjátékok biztonságára vonatkozóan, de szerintem a fogyasztó más információkat is szeretne még megtudni, beszerezni. Van egy módosítás, ami arra vonatkozik, hogy a fogyasztónak van-e joga ahhoz, hogy megtudja, hogy valamely terméket állati eredetű termékekből állított elő, de itt most nem a szárról beszélek, hanem állati eredetű termékekről, mint a, például a prém. Azután a made inre vonatkozó jelölés. A bizottság már tette erre vonatkozó ajánlást, ezt egyébként lemásoltuk. Reméljük, hogy a tanács hozzájárulását is megkapjuk. Egyébként felhívást intézek a tanácshoz azért, hogy a bizottsággal és a parlamenttel együtt kompromisszumot fogadjon el, azért, hogy ezt a rendeletet javítsuk, és hogy a fogyasztót jobban tájékoztassuk. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a bizottságnak adom át a szót, mégpedig Tajáni biztos úrnak. Köszönöm. Még mielőtt hozzászólnék a témához, én is szeretném kifejezni fájdalmamat azután, hogy két katona, az EU kötelékében harcoló katona terrorista támadás következtében elhunyt Afganisztánban. Ami a démánkat illeti, a textil termékeket, a bizottság célja az, hogy jobb legyen a jogalkotás, és olyan eljárást kövessen, amely jobb információkat tesz lehetővé a textilágazatban, és az innovációt is segíti, gyorsítja, megkönnyíteni a gyártó és a fogyasztó feladatát, főként akkor, amikor új textilekről van szó, olyan textilekről, amelyek új szálakat tartalmaznak. Ehhez a textil, a ruhaipar és a nemzeti, az ellenőrzéssel megbízott ügynökségek, hivatalok is foglalkoznak. Április 28-án fogadta el az illetékes szakbizottság ezt a szöveget. Külön köszönöm Manders úrnak és az árnyék jelentéstevőknek, akik igen jelentős és pontos munkát végeztek. Élénk volt a vita, méreható, az összes olyan kérdésről, ami a címkézésről és az elnevezésről szólt a textiltermékek esetében. Ami a jelenlegi irányelvet illeti, ezt szeretnénk helyettesíteni. A bizottság egyetért a belső piaci bizottság legtöbb módosító indítványával. Tudatában vagyunk annak, hogy bizonyos módosítások, főként azok, amelyek a rendelet hatáját kívánják kibővíteni, a tanács hozzájárulását igénylik. Mindent megteszünk azért, hogy az intézményközi párbeszéd könnyebb legyen, és minden fél által elfogadható kompromisszum szülessen. Most a Made in az eredet megjelölésre térjünk vissza. Ez az eredeti bizottsági javaslatban nem szerepel, de ez érdekli legjobban a gyártót és a fogyasztót. A bizottság egyébként tudja, hogy nagyon odafigyelnek erre a kérdésre, és a bizottság 2005-ös javaslatáról van itt szó, az eredet megjelölése vonatkozóan az importált és textiltermékek esetében. Én ezt a módosítást megvédem, támogatom, mint ahogy már ezt elmondtam a belső piaci szakbizottsággal való találkozásomkor. Ugyan eh, így vélekedek arról a módosításról, ami az állati eredetű, nem textil jellegű részekre, összetevőkre vonatkozik. Azután itt van a 19-es módosítás, a bizottság javaslata arra vonatkozott, hogy nézzük meg a hagyományos öltözékeknél a címkézést, hogyha ezt egyébként méretre készítik a fogyasztónak, akkor nem kell ugyanazokat a normákat, szabályokat alkalmazni, mint a nagyobb mennyiségben, nagyobb, szélesebb forgalmazásra szánt termékek esetében. Ez mindenképpen indokolt ez a módosítás. 63-as módosítás ami arra vonatkozik, hogy a gyermekjátékok kerüljenek ki a kivételek alól. Szerintem itt az alapvető norma az a biztonság. Ezt a kérdést már 2009-ben megvitattuk, akkor hosszas vitát folytattunk erről a tanácssal és a parlamenttel. A biztonság kérdését a játékokra vonatkozó irányelv már figyelembe vette, úgy gondoljuk, hogy plusz teher lenne a gyermekjátékok gyártóira vonatkozóan ennek bevezetése. Egyébként az olyan gyermekjátékok esetén, amelyek sok textil terméket használnak fel, ezekre vonatkozóan még lesznek külön javaslataink is. Köszönöm a figyelmet, és várom a vita során most elhangzó javaslatokat. Elnök, köszönöm szépen. Komi asszony kíván hozzászólni a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! A szálak um, nagyon fontos szerepet játszanak az európai piacon. A bizottság javaslata optimális kiinduló, kiinduló pontot jelentett a jelenleg a tagállamokban érvényes normatív keret megváltoztatása érdekében. A jogszabályok anyagokat átláthatóbbá teszi, jobban alkalmazhatóbbá teszi a textiliparban. Ideigi munkánk a textil az Európai Parlamentben lehetővé tettem, hogy az eredeti hatályt kiterjesszük olyan termékekre, amelyekre a kiterjesztés nagyon fontos volt. Különös tekintettel kiemelem hogy az eredet, az, az származási bizonyítvány tekintetében különös speciális címkézési rendszerek működnek. Van egy kötelező címkézési rendszer, amely a harmadik országok származási helyére vonatkozik, és ezután van egy másik címkézési rendszer, amely a tagállamokból származó áruk címkézését szolgálja. Két célja van ennek a rendszernek. Az egyik az, hogy a termékek származási helyét jól megismerjék fogyasztók. A fogyasztónak képesnek kell lennie arra, hogy tudatosan dönthessen a textilek, a textil termékek vásárlása esetén, és dönthessen a származási hely alapján is. Ilyen módon az egyértelmű címkézés célja az, hogy nevezessük félre a származási hely tekintetében a fogyasztókat. Ezzel az is a célunk, hogy a kis és középvállalatokat védjük, amelyek úgy döntöttek, hogy továbbra is Európában termelnek, gyártanak. Mi elsősorban az Európai Parlament világos és erős álláspontját szeretnénk hangsúlyozni, és ki szeretnénk hangsúlyozni a szavazással azt a politikai egységet, melyet a három legnagyobb frakció kovácsolt ki. Az árnyék jelentéstevőkkel kitű, és a jelentéstevővel kitűnő volt az együttműködés, még ha más frakciók tagjai is vagyunk. Így úgy hiszem, hogy mindent meg tudunk tenni az európai polgárok, az Európai Unió és az európai textilipar védelmében. Ezért egyértelmű szavazási eredményre számítok holnap, amely szavazási eredménnyel világos üzenetet küldenénk a tanácsnak a második olvasat érdekében. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Komi asszony, most pedig Sáldemóza asszony kap a szocialisták és a demokraták nevében szót két percben. Elnök úr, én is csatlakozom a köszönetet illetően az előttem szólókhoz. Nagyon konstruktív volt az együttműködés ezzel a tervezettel kapcsolatosan. Ez a textil rendelet tulajdonképpen nem csak szükséges, hanem nagyon jó javaslat is, ugyanis nagyon megfelel a szabályozási, illetve a harmonizálási igényeknek, ahogyan az új szálakat próbáljuk biztosítani a piacon. És mi, a szocialista frakció teljes mértékben támogatja ezt a javaslatot. De hát a javaslat nem csak akkor jó, ha az egyik oldalnak használ az iparnak. Az is fontos, hogy a fogyasztónak is a javát szolgálja. Biztosítani kell, hogy a fogyasztó világos, egyértelmű információkat kap azokról a szálakról, szövetekről, amelyeket megvásárol. Éppen ezért százszázalékosan szeretnénk látni az összetételt a címkéken és nagyon fontos az a megközelítés, hogy vizsgálatra van szükség arra vonatkozóan, hogy a textíliákat hogyan kell összességében címkézni. Ha ez fontos a fogyasztónak, ha vásárol valamit, tudnia kell, hogy annak milyen az összetétele, honnan származik, esetleg tartalmaz-e olyan anyagokat, amelyek allergének lehetnek. És nagyon fontosak a gyártás körülményei is. Ez is egyre nagyobb szerepet kap a fogyasztó számára, ezért számunkra nagyon fontos volt, hogy vizsgáljuk meg, közelebbről azt is, hogy hogyan lehet megfelelő címkézést megvalósítani, amely hasznára van a fogyasztónak. És ezért szeretnénk támogatni ezt a javaslatot. Én a magam részéről nagyon fontosnak tartom, hogy nézzük meg még egyszer a játékszereket is. Ugyanis ott is sokkal többet lehetne elérni a belső piacon, ha biztosítani akarjuk, hogy a játékszereken szerepeljen az eredet megjelölés. Mi szociáldemokraták támogatjuk a javaslatot, kiválónak tartjuk, és ez fontos az iparnak és is, mindenek előtt a fogyasztónak is. Köszönöm szépen. A következő besz- hozzászóló a liberális frakció nevében Rénáldi kollega. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, biztos úr, tisztelt képviselőtársaim. Gratulálni szeretnénk Toán Menders kollégának a jelentését ugyanis megpróbál egy kicsit rendet vágni ezen a patchwork szőnyegen, amelyel szembesülünk. Nagyon fontos az eredet megjelölés számomra. A Nemzetközi Kereskedelem mi bizottságban, és én ennek vagyok a tagja, együttműködtünk Muszkár Dini asszonyal is, és ez a jelentés azt lehet mondani, hogy egy picit előre vetíti a mi munkánkat, és ugye globális piacokon mozgunk, és a globális piacokon vannak szabályok az eredet megjelölésre Kínában, az Egyesült Államokban, Japánban, sok országban, és ez eh, egy nagyon furcsa helyzetet eredményez, és ennek súlyos következményei lehetnek a gyártók és a fogyasztók számára is nálunk Európában. Ez eh, anomáliákat eh, eredményezhet, ezeket korrigálni kell, és ez különösen érvényes a textiltermékek vonatkozásában, ahol nagyon sok biztonsági probléma is felmerülhet. Erről már esett szó, de a textiltermékek úgymond szuggesztív jellegűek is éppen az eredetüket illetően majd, hogy nem költőjen. Jelenleg egy ilyen nagyon furcsa ködös helyzetben vagyunk. Vannak olyan termékek, ahol az eredet megjelölés kötelező, mert a gyártónak megfelel, tehát feltüntetni, néha meg nem, mert a gyártó úgy gondolja, hogy ez neki nem jó. Aztán néha más országok rendelkezések érvényesek, vonatkozik ez mindenek előtt az Egyesült Államokba, Japánba irányuló exportra, és akkor megint nem kell betartani az európai előírásokat. Ez a háttér, és így az Európai Parlament és Mendes kollega jelentése nagyon meghatározó számunkra, ugyanis nagyon fontos, hogy itt lobogtassuk az ászlónkat, különösen azért, hogy nagyobb legyen az átláthatóság és a biztonság az európai fogyasztók számára. Köszönöm, mondja az elnök Rinaldi úr, és most Rüle asszony a zöldek képviseletében. Köszönöm elnök úr. Én is csatlakozom az előttem szólóhoz. Mi is nagyon örülünk, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozunk, és köszönet illeti a jelentés készítőjét is. Mégis Végül is nem osztom álláspontját, és holnap bizonyos pontokon nem is fogjuk azt elfogadni. Szeretném hangsúlyozni, hogy itt a következőről van szó. Mindannyian nagyon világos eredet megjelölést szeretnénk. Mindannyian úgy gondoljuk, hogy a tanácsot sürgetni kell, és mindannyian sajnáljuk, hogy a tanácsban már évek óta húzakodás van ezzel kapcsolatosan de ez az irányelv irányelv, és nem ö, szimbolikus ö, ö, határozat, amelyben ilyesmit röv- lehetne ö, ö, rögzíteni. Nagyon fontos persze, hogy megállapítsuk, hogy cselekedni kell, és tovább kell dolgozni ezen a területen, de ennek az irányelvnek más a célja és az értelme. A transzparencia biztosítása nevezetesen az újszerű szálak és új anyagok vonatkozásában, és itt a biztonságot kell garantálni, és attól tartunk, hogy ez az irányelv, hogyha hatája kiterjed, ugyan arra a sorsra jut, mint az utolsó Made in kísérlet, és ezt blokkolja a tanács, és sajnáljuk, mert mi tényleg úgy gondoljuk, hogy viszonylag gyorsan kellene lépnünk. Támogatunk minden olyan akciót, amely a Made innel kapcsolatos, ez nem kérdés. Akkor nyilván az önök partnerei lesznek, de nem tartjuk jónak, hogy ezt a szabályozást, ezt a szabályozást, ezzel visszaéljünk, és így próbáljuk ezt érvényesíteni. Köszönöm. Köszönöm. Harbor úr a következő. Uh, Köszönöm. szépen, elnök úr. A frakcióm árnyék jelentéstevője nevében, Meklár Kasszony nevében szólalok ma fel, mester, aki nyomon követi ezt a vitát. Emlékeztetek minnyájunkat mindarra, amit Rüle asszony mondott, és teljesen egyetértek vele. Ugye a Médin, vagy a származási ország eh, címkézés kérdéséről már vitáztunk, és Ugyanakkor a javaslat jelentős előrelépéseket tesz. A javaslat lényegét tekintetőben, a tekintetben, hogy a szál összetételt, a szál származási helyét hogyan jelöljük. Ugyanakkor a jelentéstevő nem említi, hogy ez egy alapvető belső piaci, nem csak fogyasztóvédelmi, hanem belső piaci irányelv is, melynek célja az, hogy egyszerűsíte a, jogok, a jogalkotást egyszerűbbé tegye az új megnevezéseket és az új szálak piacra jutását egyszerűsítse, 12 hónappal felgyorsítsa. És ez összefügg a standardizációs munkával is, melyet végzünk az Európai Unió szinterén, és az Európai Bizottság, Standardizációs Bizottság javaslatának is megfelel. Ezek a lépések tehát jelentős megtakarítást tesznek lehetővé. A jelentéstevő kérdése azonban az, hogy minden pozitíve előnyöket veszélybe akarjuk-e hozni azáltal, hogy kizárólag a származási hely címkézéstől tesszük függővé az egyetértésünket vagy sem. Pedig sok terméknél már elfogadtuk ezt a szabályozást. Legyünk óvatosak, vegyük szemügyre az előnyöket, látom a politikai érvek súlyát, és értem, az ország, a származási ország jelölés mellett felsorakoztatott érveket, de úgy gondolom, hogy itt a jelentéstevő az IMCO szakbizottság nevében túllépte a saját hatáskörét, és a saját vágyainak és reménységeinek feldíszített karácsonyfáját állította elénk. Egész egyszerűen vegyük figyelembe a gyártók és a fogyasztók érdekét, és ne akadályozzuk fölöslegesen a jogalkotás munkáját. Köszönöm, Hárbor úr! Svensson asszony kapszott egy percben. Tack, herr talman! För att konsumenter ska kunna göra riktiga val och använda... Köszönöm szépen, elnök úr! A fogyasztókat olyan helyzetbe kell hozni, hogy választhassanak. Ehhez pedig információra van szükségük. Ezért gondolom, hogy ez a jelentés az első fontos lépést jelenti azon az úton, mely a fogyasztó teljes tájékoztatásához vezet. A fogyasztónak pedig jogában áll, hogy dönthessen és informálódjon. Ezután, az első lépés után természetesen tovább kell lépni. Az egészségügyi információkat, a kezelésre vonatkozó információit, az allergén vagy veszélyes anyagok feltüntetését, az ökológiai címkézést is meg kell említeni. A belső piaci szabályok, melyek az ágazat termelőire vonatkoznak, gyakran nehezen érthetők, nehezen átláthatók. Éppen ezért úgy gondolom, hogy legfőbb ideje van annak, hogy egy olyan szabályt hozunk, amely átláthatóbbá teszi szabályozást. Köszönöm szépen! Dartmouth grófja kapszót egy percben. Elnök úr, Ami a jelentést illeti, ez főként technikai gyakorlat, és nincsenek nagyobb politikai kihatásai, ezt idéztem. Az Európai Bizottság, ami a vállás, válságokat illeti, nem reagál gyorsan, és az Európai Parlament is végül is azon dolgozik, hogy harmonizált európai szuperállam jöjjön létre. Éppen ezért az én frakcióm, az EFD gyanakodva tekint erre a jelentésre. Először volt egy egységes rendelet, ez egyszerűsített, de utána ezt visszavonták. De a, mi a második részt illeti, főként az 58-as módosítást, mi ezt erőteljesen ellenezzük. Itt új címkézési kívánalmakat kívánnak bevezetni EU szinten. Itt a, a, az élelmiszerekre is utalnak a címkézést illetően, de mi ezt ellenezzük. Ami az EK rendszerét illeti, ez egészen más, mint a kontinentális Európában használt jelölést, és nem akarjuk ezt eh, egy egységes európai rendszer szerint megváltoztatni. Egy EU eh, jelentéstevő technikai gyakorlatot folytat itt, és eh, nem demokratikus célokat követ, egy európai szuperállamot kíván ezzel létrehozni. Elnök, köszönöm. Martin úrnak adom meg a szót. évek, évtizedek óta vitázunk. A globalizációról szóló vitákban mindig elérjük azt a pontot, amikor az érdeklődők azt kérdezik, mit tegyünk hát? És ekkor mindig a fogyasztók hatalmára, hatalmi lehetőségére terelődik a szó. Ott pedig, ahol a fogyasztó hat, gyakorolhatja a hatalmát a bevásárlásnál, fölöslegesen akadályozzák Nos, a textiliek területén nagy lépéseket kell tenni, és a bizottság részéről és a kedves egyes kollégák részéről is hiányzik a, te- a megítélésem szerint eh, a bátorság. A szociális címkézés területén miért nem léptünk előre? Miért nem használjuk ezt az ideális eszközöt annak, amelyel átláthatóságot teremthetünk arról, hogy hol, milyen körülmények között gyártották a terméket? Miért sírunk mint a meg nem mondó kik eh, a munkahelyek eltűnté, eltűnése okán, akkor, amikor nem teszünk meg mindent, amit megtehetünk. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Hanslik asszony, ám ő nincs itt az ülésteremben. Úgyhogy megadom Gebhardt asszonynak a szót kettő percben. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, köszönöm biztos úr és Mendes kollega. Köszönöm azt a jó munkát, amit végzett ezzel a joganyaggal kapcsolatosan, és még egyszer köszönetet szeretnék mondani a jelentés készítőjénél, készítőjének, ugyanis ez technikai jellegű jelentés, ez elhangzott többször is. Mindazonáltal ennek nagyon sok és nagyon messze nyúló következménye van a polgárok számára, ugyanis itt az újszerű új szálak engedélyezéséről van szó az Európai Unióban. Ezt lehetővé akarjuk tenni, persze az Európai Bizottságnak ebben igaza van, csak nem akárhogy, hanem megfelelő vizsgálat után ahhoz, hogy a polgárok valóban a fogyasztó védelem jótékony hatását is érezhessék. Éppen ezért fontos a bevizsgálás, hogy például tartalmaznak-e allergén anyagokat. De azt is meg kell nézni, hogy megfelelő címkével vannak-e ellátva, amelynek alapján a polgárok, nagykorú fogyasztók meg is lássák, hogy mivel is van dolguk. Ebben az összefüggésben a kollégáimnak ellent kell, hogy mondjak, akik azt mondják, hogy az eredet eh, megjelölést hagyjuk. Nem, azt hiszem, hogy igenis nagyon fontos. Nagyon sok polgár azt várja el, hogy tudják, honnan is érkeznek azok a szálak, azok a textilanyagok, mi a háttere eh, mindezeknek. És a háttérbe tartozik az is, hogy hogyan gyártották az adott terméket gyermekmunkával például vagy pedig rabszolgamunka során néhány államban ez még előfordul. És vannak olyan polgárok, akik ennek megfelelően igényt tartanak az információra, hogy nagykorú módon tudjanak vásárolni. Tudom, hogy ez nem a feladata ennek a rendeletnek de feladatunk nekünk, képviselőknek, hogy a tanácsot végre emlékeztessük arra, és nyomást gyakoroljunk rá, ugye, hogy a 2005 óta húzódó kérdést végre szabályozza, és ez egy lehetőség arra, hogy ezt a nyomást valóban növeljük, érvényesítsük, és ezt meg is kell tennünk annak érdekében, hogy egy nagyon jó rendelet legyen a végeredmény, hogy a polgárok is azt mondhassák, hogy ezt elfogadják, és ez az, amit ők fontosnak tartanak, és ezt várják el a képviselőiktől. Köszönöm. Köszönöm szépen. Henina a kollega egy percre. Köszönöm, elnök úr. Ebben az ágazatban Európában áldozattá vált végül is az érintett vállalkozási kör, vagyis a textil ágazatról van szó, ami a munkahelyteremtéseket illeti, vagy a munkahely elveszítéseket inkább. Itt a, csak a magas minőségű termékek maradtak végül is érintetlenül, többé-kevésbé, de a többi része ennek az ágazatnak érintett és áldozattá vált az európai területen, Éppen ezért a szociális címkézés mellett vagyok a textiltermékek esetében azért, hogy a fogyasztó maga etikai alapon választhasson, ami a biztonságot illeti, az egészséget, a munkakörülményeket és a fizetést a dolgozók esetében Tudjuk, hogy mennyi a csalás, és hogyha csalás ellen akarunk harcolni, akkor mindenre szükség van. Sőt, tovább kell menni, igazi közösségi preferenciát kell bevezetni a kreatív textilipart kell létrehozni, vagyis a munkahely termelő textilipart, enélkül nem érünk el sok mindent. Köszönöm, elnök. Rosbach asszony, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr az ipar Az ipar nagy kihívások előtt áll, új szálak, új anyagok kerülnek a piacra, és a fogyasztónak átlátást kell biztosítani. Ugyanakkor az új piaci termékeknél semmifajta ellenőrzés nem érvényesül. Miközben pedig a fogyasztóknak biztosítjuk, hogy tudhassák, milyen anyagokból áll össze az élelmiszer, milyen előnyöket tartalmaz, milyen veszélyeket, de a textilieknél, a szálaknál ezt nem biztosítjuk. Éppen ezért fontos a címkézésre vonatkozó szabály. Az internet új beszerzési, vásárlási lehetőségeket biztosított, ugyanakkor az azonosító számok odaítélésével a fogyasztó az interneten keresztül informálódhat majd a termékről, az összetevőkről, a származási országról, az esetleges vegyszerek gyártás során való alkalmazásáról. A fogyasztó minden nap ö, hordja ezt a terméket, éppen ezért nagyon fontos, hogy szimbólumokkal tüntessük fel ezeket az anyagokat. Köszönöm szépen, most megadom a Rojtova asszonynak a szót. Köszönöm, elnök úr hogyha támogatni akarjuk az európai ipart, kereskedelmet, és védeni akarjuk az európai ipart a globalizált kereskedelem körülményei között, arra van szükség, hogy normákat vezessünk be, és információkat adjunk a normák szerint a fogyasztóknak. Szerintem ez a javaslat a régi irányelvhez mérve előrelépést jelent, a piacon, de vannak azért itt ellentétek a parlament és a tanács között, vagyis hogyan lehet kombinálni a szál elnevezés, elnevezéseket, és hogyan lehet meghatározni a különböző anyagokat, amikor az allergén anyagokról van szó. A másik a származási ország kérdése, a feltételek, hogyan használjuk a jelzéseket, jelöléseket, ez kötelező lenne, hogyan lehet ezeket harmadik országokra rákényszeríteni, és mi történik a tagállamokban etéren. A az európai fogyasztókat a minőség nagyon érdekli. Remélem, hogy Kínára és más, vagy bocsánat, ez még a porcelán és üvegtermékekre is ki fog terme, terjesztődni, hiszen ezek az anyagok és ezek a termékek lassan az európai gyártású termékek eltűnnek a piacról. Nem szabad a származást eltitkolni, ez olyan információ, ami hozzájárul ahhoz, hogy jobban tájékoztassuk a fogyasztókat a globalizált piacon. Ez az európai termékek promócióját segíti, és büszkévé tehet minket, arra vonatkozóan, hogy mire vagyunk képesek Európában, mit tudunk előállítani. De közben a veszélyes termékeket el kell kerülni, hiszen ezek még mindig megtalálhatók a piacon, pedig nagyon sok ellenőrzés van. Mi ezt támogatjuk, ezt a javaslatot. Köszönöm. Kelly úr, két perc. Köszönöm. Kedves kollégák, először is gratulálok az előadónak, az árnyék előadóknak. Pozitív és fogyasztó támogató attitűdről van itt szó. Ez azt mutatja, hogy lehetünk igen rugalmasak, vagyis a parlament a legrugalmasabb intézmény az összes európai intézmény közül. A belső piaci bizottság tulajdonképpen progresszívebb, mint a tanács, és remélem, hogy a jövőben is ez így lesz. Ami a harmonizált szabályokat illeti, a jelölést illetően, ez pozitív példája annak, hogy a belső piac hogyan segítheti a gyártót és a fogyasztót. Az ipar és a fogyasztót szolgálja ez a javaslat. A fogyasztói oldalt sokszor elfelejtjük, sajnos. A javas technikai és nem politikai jellegű, a két elemet vegyíteni kellene. De úgy gondoljuk, hogy amikor ezeket a kérdéseket felülvizsgáljuk, akkor átfogó javaslatokat kell tennünk. A fogyasztóknak joga van ahhoz, hogy pontos, releváns, érthető, összevethető információkat kapjanak a textiltermékek összetevőiről. Teljes listát kell közölni a szálakról, hiszen itt az allergén anyagokról sem szabad megfeledkezni. Az átláthatóság is igen jelentős az előállítás terén, és a származási hely megemlítése is pontos kell, hogy legyen. Így tájékozódva tud választani a fogyasztó. Közben gondoljunk a gyermekmunkára is, hiszen az ellen küzdünk ami a textiltermékeket illeti és a címkézés szerintem ez most jó alkalom arra, hogy a lehető legjobb jogalkotás szülessen a belső piacon. Köszönöm, köszönöm Kelly úr, most pedig Bastos asszony szól hozzá két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Először is gratulálok Manders úrnak a kitűnő munkához. Köszönöm azokat, azoknak a kollégáknak, akik segítettek az előadónak a jelentés kidolgozásában. Arról van itt szó, hogy a most érvényben levő szabályokat egyszerűsítsük, és itt három alap irányelvről van szó, amit figyelembe veszünk, ami a textiltermékek eredetének megjelölésére vonatkozik, ezeket akarjuk most egységesíteni. Ez nagyon pozitív hatást tesz majd a magán ágazatra és a közhatóságokra, a hivatalokra, amelyek jobban tudják majd irányítani a textil ágazatot. Ez a felülvizsgálat javítani fogja a az engedélyezési eljárások átláthatóságát, ami a textiliparban felhasznált szálakat illeti. Az érintettek hasznosítani fogják ezeket a javaslatokat. Az administratív költségek csökkenni fognak, és új szálakat gyorsabban lehet majd a piacra dobni. A tagállamoknak nem kell átültetniük a módosításokat a nemzeti jogszabályba, ami igen jelentős megtakarítással jár majd számukra. A fogyasztók pedig biztosak lehetnek majd abban, hogy a felhasznált szálak milyenek, és meg fogják tudni, hogy milyen jellegzetességei vannak ezeknek a felhasznált szálaknak. Az új szálak bevezetése fontos azért, hogy létrejöhessen az innováció, és jobban tájékozva legyenek a fogyasztók. A mostani globalizált világban a nagy tága piacokkal, amelyeken több millió termék van forgalomban, és amelyeket több százezer vállalkozás állít elő, valamint az információ közlés gyorsaságát figyelembe véve igen fontos a vállalatok, a kkv számára az, hogy ezt a rendeletet minél gyorsabban alkalmazzák, azért, hogy a KKV-k a versenyképességüket javíthassák. Ez utóbbiak új piaci részesedést szerezhetnek majd meg, és ez a foglalkoztatást is növeli majd Európában. Rápti asszony a következő hozzászóló két percben. Köszönöm szépen, elnök úr! A szólásmondás anyanyelvemen azt mondja, hogy a hazugságok, az emberi hazugság csak egy cérnaszálon függ, illetve maga az emberi élet egy cérnaszálon függ, mondja a görög közmondás. Hát képzeljék el, hogyha ez a szál rossz minőségű volna. Ebből láthatjuk, hogy nem csak metaforikus, hanem technikai jelentősége van a szál minőségének. Gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek. Aki kitűnő jelentést írt, melynek komoly politikai kihatása és dimenziója is van, hiszen ez a jelentés foglalkozik a szálgyártás, a szálkereskedelem és a szálfogyasztás kérdéseivel, és ilyen módon kihat a belső piacra is ugyanakkor felveti az erkölcs, az etika kérdéseit is. Tudnunk kell, hogy honnan származnak a termékek. A made in, vagy gyártva banben megjelölés nem egy technikai természetű megjelölés, nem elsősorban politikai, hiszen tudnunk kell fogyasztóként, hogy mely országból származik a termék, tudnunk kell, hogy milyen módon állították elő, milyen munkaerőt használtak hozzá, hogyan érvényesültek a munkavállalói jogok, illetve egész egyszerűen tiszteletben tartották -e ezeket nekünk, az Európai Unió polgárainak, nem szabad, hogy technokraták legyünk. Emberek vagyunk, és embereknek kell maradnunk, akik a, figyelnek arra, hogy a törvényekben, törvénytervezetekben is az ember kerüljön a figyelem homlok terébe. Technikai természetű ez a jelentés, de nagyon komoly politikai vetülete van. Biztos úr, ezt a politikai vetületet kell megerősítenünk és biztos vagyok benne, hogy az ön fontos szerepet fog ebben játszani. Köszönöm szépen, Kaspari képviselő kapszott kettő percben. Kedves kollégák, mindig tudtam, hogy Rüle kollega nagyon rokonszenves nekem, de hogy hat év múlva egy olyan pontot talál, ahol valóban a lelkem legmélyét szólítja meg, ez valóban egy premier. Hiszen úgy gondolok, hogy itt két ügyet, két dossziét kapcsolunk össze egymással, és így az európai emberek, de a parlament érdekét sem szolgáljuk, hiszen a textileknél a címkézés kérdése a fogyasztók számára nagyon nagy jelentőséggel bír, és itt nagyon gyors megoldást kell keresni. Ugyanakkor figyelnünk kell arra is, hogy ne kapcsoljunk össze össze nem tartozó dolgokat. A parlamentben ilyen módon még soha nem éltem meg azt, hogy a külkereskedelmi szakbizottságban az Európai Bizottsági Javaslatáról tanácskozunk, és egy másik dosszié vitájába bekerül eh, ez a kérdés. A Made in kérdéséről beszélek. A Made in gyártva, banben eh, szabályozás vitája most zajlik honnan származik ez a termék, egy olyan termék, amelyet mondjuk Olaszországban rajzoltak meg, ám argentin bőrt használnak fel hozzá, Kínában varják össze, Olaszországban becsomagolják, és egyébként török szál van benne. Honnan származik ez? Kijelölhetjük ezt, tehát biztos vagyok benne, hogy ha kijelölhető ez, hogy hol volt ez made in, hol gyártották, akkor nem ebben a jelentésben, a textil jelentésben, hanem a muszkadini jelentésben. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom, hogy a két témát külön válaszok egymástól. A fogyasztók, az állampolgárok, a parlament és a tanács érdekét is szolgáljuk, hogyha külön választjuk e két kérdést, és nagyon örülnék, hogyha megoldást tudnánk találni, hiszen máskülönben a blokád elkerülhetetlen lesz. Köszönöm szépen, Szenyor Szuszta, Prégo! Köszönöm szépen, és köszönöm a jelentés készítőjének és a munkáját. Tajáni biztos úrnak is köszönöm a válaszait, nagyon pontosak voltak, nagyon fontos kérdésekre. 18 évvel ezelőtt Barcelonában egy tanulmányban az állt, hogy 2000-ig el fognak tűnni a textilek Európából, és most eh, nem eh, valósult meg ez a profécia azért, mert a fejlesztés és a kutatás azokban az országokban, ahol még gyártanak textilt, eh, nem csak központok voltak, hanem a termelést is innovatív módon vitték tovább újfajta szálakkal, és ez azt jelenti, hogy ma szükség van egy olyan rendületre, olyan rendeletre, amely kellő rugalmassággal tud szolgálni. A fogyasztónak tudnia kell az eredetét a terméknek. A jövőre is gondolni kell, Tajani úr, és kell, hogy legyen olyan textilipar Európában a jövőben is, amely minden szempontot figyelembe vesz. Én azt tartom pozitívnak, hogy ezt a rendelet tervezet figyelembe veszi. Köszönöm. És a következő hozzászólónk Gárdéni asszony, aki azonban nincs itt, de itt van. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Azt hiszem, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy a tervezett megközelítési módja megfelelő az adminisztráció csökkentése, az innovatív ipar elősegítése, a transzparencia, átláthatóság, ezek mindenképpen fontos célok, és azért is fontos, mert tiszteli a fogyasztót. Ebben a szellemben szeretném felvetni az eredet megjelölés kérdését ez megkerülhetetlen. A fogyasztó mindenképpen információt kíván erről, és ez egy nagyon érzékeny összefüggés az összes többi adathoz képest is, amely a címkén szerepelhet hogyha egy piacon vagyunk Európában, azt látjuk, hogy az emberek azt szeretnék tudni, hogy honnan jön az, amit vásárolnak. Milyen az összetétel, ez is fontos, de mindenek előtt az, hogy honnan való. Ez nagyon fontos információ a fogyasztó számára. Azért fontos ez, mert az Európai Unió már többletértéket nyújt. Ez egy biztonsági garancia, egy védő garancia a fogyasztó számára, és ő tudni akarja, hogy harmadik országokban de ezt sajnálattal mondom, és nem szabad szőnyeg alá söpörni ezt a kérdést. Harmadik államokban kevésbé szigorúak a szabályok, ezt ki kell mondani, kevésbé pontosak a jogszabályok azokkal a szempontokkal kapcsolatban, amelyekről már szóltunk, munka, körülmények, gyermek, munka, fiatalkorúak, munkavégzése, stb. De mindenek előtt a felhasznált anyagokkal kapcsolatban nagyon sok negatív esemény történt. Ez ez mind felhívta a figyelmet ennek a fontosságára, allergénanyagok, stb. Úgyhogy orvosokkal, nőgyógyászakkal, gyerekorvosokkal beszélünk, akkor világos lesz, hogy sajnos nagyon sok olyan eset fordul elő, amikor bizonyos termékekben szereplő anyagok károsak az egészségre. És itt nem protekcionizmusról van szó semmiképpen, hanem megfelelő feltételek kialakításáról. És a mi termékeinknél ez a címkézés már létezik. A többi országban is így kell, hogy legyen. úr két percre. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. A vitát most végighallgattam ezzel kapcsolatban, és azt szeretném megállapítani, hogy a néppárt számára az a fontos, hogy a fogyasztók megkapják a megfelelő információt a textiltermékekkel kapcsolatosan és ezt elégítsük ki ezt az igényt, és a jelentés készítőjének a javaslata, hogy csak egy azonosító szám szerepeljen a terméken, és hogy az interneten szereplő anyagokból hívja le az információt, de segíthet azoknak, akiknek nagyon sok információra van szükségük, és azoknak is, akiknek erre nincs szükségük, mert hogy akkor nem kell elolvasniuk ezt a sok mindent a ruhadarabon. Másodszorban a jelentés készítője és az árnyék jelentések felelősei, akiknek köszönetet szeretnék mondani, számos kérdést vetettek fel, amelyeket végig kell nézni, meg kell vizsgálni, de összességében azt fogják eredményezni, hogy a tanácsban ellenállásba ütközik ez a javaslat, és sajnálatos, mert ez a javaslat az európai textilipar számára nagyon fontos lenne, ugyanis az innovatív szálakkal jelennek meg egy nagyon komoly konkurenciájú piacon, és ez egy rendelet, amely hogyha túlságosan sok feltételt szab, hátrányokat is jelenthet. Éppen ezért a módosítókat nem szabad félre söpörni, arra kell koncentrálni, hogy ez inkább a bizottsági javaslat, eredeti javaslat szellemének feleljen meg, és az eredet megjelölés és az egységes méretek, ez egy későbbi időpontban kerüljön ismét napirendre. Remélem, hogy sikerül olyan megoldásra jutnunk második olvasatban, hogy a fontos kérdéseket tisztázzuk, és ne pedig marginális kérdésekkel foglalkozunk. Köszönöm szépen. Köszönöm, Schwab úr, és akkor most jöjjenek a spontán hozzászólások. Skúria kollega jelentkezett. Köszönöm. Elnök úr, azért szólok hozzá, mert szeretnék én is részt venni ebben a vitában. Úgy gondolom, hogy olyan intézkedést fogunk megszavazni, ami különösen fontos. Fontos, mert lehetővé teszi a vállalkozásaink számára, hogy racionálisabban dolgozhassanak, másrészt pedig garanciákat tudunk így nyújtani a fogyasztóknak. Tudni akarjuk, hogy mit veszünk. Amikor minőséget keresünk, akkor azt a minőséget meg kell, hogy tudjuk találni. Azt is tudnunk kell, hogy a termék, amit vásárolunk, azt um, szociális szempontból elfogadható körülmények között gyártották el és erre hangsúlyt kell helyeznünk az EP-ben. Tudni akarom, hogy a dolgozókat védik-e abban az országban, ahol a terméket gyártották, és azt a terméket amelyet én meg akarok venni. Tudjuk, hogy a tisztességtelen verseny ellen is harcolunk, éppen ezért ezt a fajta intézkedést más ágazatokra is ki kell terjeszteni, a kézműiparra és a termelés más ágazataira is. Így közelebb tudnánk hozni a az állampolgárokhoz Európát. Köszönjük az előadóknak, és köszönjük Tajáni biztos bátorító szavait is. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos úr. Ami a textil kapcsolatos vitát illeti, ez emlékeztet engem az élelmiszertermékekkel kapcsolatos vitára, eredet, megjelölés, stb. Például Írországban 60 különböző ország érintett, és nagyon nehéz a címkézést egységesé tenni. A fogyasztót érdekli, hogy hogyan állítanak elő egy terméket, milyenek a környezeti standardok, a dolgozók munkakörülményei. Jó lenne ide még Kínáról is belevenni egy bekezdést. Tudjuk, hogy a olcsó termékeiket az EU-ba, az USA-ba exportálják, a fogyasztók megveszik ezeket, és tudjuk, hogy milyen körülmények között állítják elő ezeket a termékeket. A fogyasztó sokszor nincs tudatában egy sor körülménynek, és csak az ár alapján dönt. A fenntartható termelésről és fogyasztásról is kellene beszélni, minden területen, élelmiszerek és textilipari termékek. Köszönöm, elnök, köszönöm, most pedig Szilvesztris úrnak adom meg a szót egy percben. Elnök úr, köszönöm az előadónak, a úrnak és az árnyék előadónak a munkát, de asszonyal nem értek egyet teljes mértékben, pedig igen tisztelem őt. Rüle asszony azt mondta, hogy a mid in kérdésnek nincs itt helye a szövegben, de akkor hova tegyük? Hova tegyük a mid in a készült kérdését vagy jelzését? Már évek óta várják a KKV-k ezt a szabályt Európában. Ez azt jelenti, hogy igen erőteljes jogszabályunk lesz, de közben eltitkoljuk azt, hogy hol állítottak elő egy terméket. Új szálakat akarunk piacra dobni, rendben van, de nem mondjuk meg a fogyasztónak, hogy hol gyártják az új szálakat, az új termékeket. Miért kell félni ettől? miért kell ettől tartani? Ez a bürokrácia Európája, akkor ezek szerint a félelem irányít minket, de ezt mi nem fogadjuk el, és mi akarjuk ezeket a normákat befejezem, hogyha fölírjuk azt, hogy Made in Europe a textiltermékekre, akkor ez már valamit mond, ez valamit közül. Ez azt jelenti, hogy itt nincsenek toxikus oldószerek, és nem gyermekek gyártották, rabszolgasorban tartott gyermekek, vagy kizsákmányolt nők. Ez nem eh, rabszolgamunka, ez nem azt jelenti, hogy nincsenek szociális normák és gondoskodás és munkajog. Az eredet garancia garantálja azt is, hogy hogyan állítottak elő egy terméket, és ez garancia az összes európai állampolgár és az egész európai termelés számára. A bizottság, az illetékes bizottság javaslatát támogatjuk, és Tajani biztosnak köszönjük már előre a támogatást. Köszönöm, Kali úr szeretne ismételte hozzászólni. Köszönöm, elnök úr. Nagyon jó, hogy erről a kérdésről vitázunk, amely minden állampolgárt ér- érint. Minden állampolgárból fogyasztó lesz, és mindenki textil termékeket hord. A címkézés nagyon fontos, és tudom, hogy a saját hazámban gyakran felvettem egy terméket, és akkor néztem a Teflutzneherrn feliratot, mondván, hogy írószág és hogyha levettem a címkét, akkor kiderült, hogy Kínában gyártották. Egész egyszerűen átvágták a fogyasztókat. Tovább kell lépni a címkézés területén, és nagyon fontos a kollega által felvetett kérdés, hogy a harmadik államokból jövő termékeket címkézni kell, hiszen nagyon szigorúak voltunk a saját országaink termékei tekintetében, de a harmadik országokból jövő termékek tekintetében nem, és különösen a Mercosur, a következő Mercosur, tehát közelgő Mercosur tárgyalásokon kell ezt figyelembe vetni. Nagyon fontos egyébként, hogy az Európai Unióban, és ez egy jó javaslat, minden országban ugyan ilyen, ugyan ilyen nagy legyen a címke, és éppen ezért fontos, hogy megteremtsük ennek a lehetőségét. Köszönöm. Köszönöm én is önnek, Kelly úr. Végül pedig Figuerédo asszony kap szót. Parancsoljon Figuerédo asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon-nagyon fontos kérdéssel van dolgunk. Nagyon fontos, hogy lefolytatjuk ezt a vitát. Nagyon fontos az textilipari termékek származási címkéjének, címkézési szabályainak megteremtése. Fontos ez azért, hogy a fogyasztók, de azért is, hogy a munkavállalók érdekeit biztosítsuk, és hogy felléphessünk a szociális dömping, a gyermekmunka ellen, és megvédhessük a szociális jogokat és a jó környezeti minőséget. A címkézés lehetővé kell, hogy tegye a fogyasztók számára, hogy világos döntést hozzanak így pedig egy jobb jövőt védhetnek mindenki számára, nem csak az Európai Unió állampolgárai, hanem más államok polgárai számára is. Fontos tehát, hogy a címkék pontosan feltüntessék, hogy milyen összetétele van a terméknek, hol gyártották, és így jobb döntést hozhatunk majd mi, európai fogyasztók. Köszönöm szépen! Tajani úr, hallotta az észrevételeket, kérdéseket, ezért megadom önnek a szót, hogy válasz, válaszoljon. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen azokat a véleményeket, amelyeket hallhattunk ezen rendelettervezetről. Valóban technikai természetű jellege van ennek, de ugyanakkor nagy politikai jelentősége is van, hiszen figyelembe kell venni az európai állampolgárok véleményeit, egyszerűsíteni kell a szabályokat, és megfelelő módon kell biztosítani a vállalkozások életét, akik ezen a területen tevékenykednek. Az a feladat, hogy szolgáljuk az állampolgárt, hiszen az volt a célunk, hogy a címkézéssel a polgárokat jobban felvilágosítsuk, és valóban megértsék, hogy milyen terméket vásárolnak. Ezzel hozzájárulunk a polgár információjához, de ugyanakkor egészségéhez, és biztosítjuk számára, hogy élhessen a tájékozott fogyasztó jogával. Gebhardt asszony és Figueredo asszony is felvetették ezeket a kérdéseket, illetve a kérdések különböző szempontjait. Feladatunk abban rejlik, hogy az európai textilipart megvédjük. Nagyon sok munkahely veszett oda, nem, ut- nem ritkán tisztességtelen versenyokán. Ezért versenyképességünket meg kell védenünk a világpiacon. Meg kell akadályoznunk, hogy dömpinggel éljenek velünk szemben, meg kell erősítenünk magunkat és a textilágazatot, és sok ezer munkahelyet kell biztosítanunk. És csíkra fogunk szállni a polgárok joga, a fogyasztók joga érdekében. Ezen tervezet ezeket a jogokat próbálja meg komplex módon védeni, úgy, hogy tiszteletben tartsa az Európai Unió alapértékeit. Kelly úr, na, egy nagyon fontos pontra tapintott rám. Lord Dartmouth ugyan nincs már itt, de nem értek vele egyet itt, nem egy mega államot akarunk létrehozni. Nem Thomas Hobbes modern leviatánját akarnánk itt megteremteni, nem. A tervezet igenis a szubszidiaritás oldalánál, az emberi jogokat érvényesíti. Feladatunk az is, hogy a szociális piacgazdaságot támogassuk, biztosítsuk azt, hogy a piac mindig szociális szempontokat is figyelembe vesz. Minden lépés, melyet itt megteszünk, 500 millió ember jogát kell, hogy védje. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos úr. And finally our report... Most pedig Mandels úrnak, az előadónak adom át a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy megtiszteltetés számomra az, hogy ilyen sokan vannak jelen a plenáris teremben egy hétfő este, az jelentés vitatásakor, és ez azt jelenti, hogy támogatják a jelentést. Néhány kollega azt mondta, hogy nem lehet kiterjeszteni a hatályt. Viszont, ahogy Gephardt azt hogy mondta, és én ezt aláhúzom, időnként ki kell használni egy-egy helyzetet ahhoz, hogy valami pozitív dolgot hozzunk létre, és szerintem most éppen ezt tesszük meg. Ezen kívül nagyon fontos, hogy holnap nagy támogatást élvezhessen ez a javaslat, mert akkor az nagyon jó kiinduló pont lesz a parlament számára a tanácsal való tárgyalások fényében. Köszönöm a biztos úrnak a világos állásfoglalást. Úgy gondolom, hogy a parlament és eh, a bizottság együtt eh, haladnak majd a tanácssal való megbeszélések során, és hogy ezek a megbeszélések sikeresek lesznek. Új rendeletet szeretnénk, hiszen egyre inkább az interneten vásárolnak az emberek, és ehhez arra van szükség, hogy a belső piac jól működjön. Olyan legyen a belső piac, hogy a fogyasztó az összes szükséges információt megkaphassa, nevezetesen a textilipari termékek esetében. Nem elég az, hogy több információt adjunk, hanem világosabb információkat szükséges nyújtani. Végül pedig, elnök úr, szeretnék arra is utalni, hogy tudatosan határoztam úgy, hogy a tanácsal való megállapodást az első fázisban még nem fogom szorgalmazni, hanem arra van szükség, hogy először a parlament nyilatkozon meg az illetékes parlamenti bizottság álláspontjáról, majd a plenáris ülés dönt, és ezek követően fogunk a bizottsággal és a tanácssal tárgyalni nem lenne demokratikus, hogyha a megállapodás akkor születne meg, amikor a plenáris ülés még nem tárgyalta meg az adott anyagot. Remélem, hogy holnap a szavazás jó eredményt hoz, hiszen ez nagyon fontos ahhoz, hogy a tanácssal sikeres legyen a harcunk. Elnök, köszönöm, most lezárom a vitát, és Mendes úr, Mendes úr jelentés